négy óra között, nem tudom, hogy jól mondom-e, kérdezi az elnök. Kilencről tudtam én, de ezek szerint, vagy mégis? Itt az egyik felszólaló közbeszól, 9-től 1-ig és 3-tól 4-ig lesz ülésszak. Az interneten hozzáférhető a napirend. Kedves képviselők, biztos asszony, ezen felfüggesztő.